jegyzés, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak veszem. Tájékoztatok mindenkit, hogy a harmadik a házszabály, a hármas cikkének, hármas négyes bekezdése értelmében a 2014. március 19-i ülésén a jogi bizottság Giovanni Barbagallo és Annette Coevius képviselők esetében azt javasolta, hogy a megbízatás ellenőrzése 2014. március 11 Barbagalló esetében és Kairius kollég esetében 2014. március 12 legyen. Ha nincs megjegyzés, akkor ezzel kapcsolatban az ellenőrzést jóváhagyottnak vesszük, és gratulálunk a kollégáknak. Most pedig Brice Hortefő kollégának a nevét említem, ő ugyanis egy kérdése, kéréssel fordult